Az elnök. Jó reggelt kívánok, kedves kolléganők és kollégák! Az első témánk a napirenden a Gardini jelentés. A katasztrófákra adott uniós válasz erősítése, a polgári védelem és a humanitárius segítség nyújtás szerepe. Az első felszólaló négy percre a jelentéstevő. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogy üdvözöljem a bizottság asszonyát is, és üdvözlök mind azon személyeket, üdvözlök mind azon személyeket, akik, akik az utóbbi hetekben, hónapokban együtt dolgoztak velünk azzal a dokumentumot, amelyről a mai napon a plenárison szavazunk. Kiválóan tudtunk együtt működni, és igazi eszmecsere alakulhatott ki, mégpedig egy rendkívül pozitív eszmecsere. Az az állásfoglalás tervezet, amelyről a mai napon szavazni fogunk, tulajdonképpen az eredménye egy olyan munkálatnak, amely igazi közös munka van, azaz az összes politikai erő együttműködött az Európai Parlamentben azért, hogy ezt a munkaanyagot ki tudjuk dolgozni, és azt hiszem, hogy sikerült érvényesíteni a különböző érzékeny megközelítéseket, érzékenységünket, és emlékeztessünk arra is, hogy olyan erőfeszítésről van szó, amelyet az jellemez, hogy a katasztrófák számának exponenciális növekedésen, száma exponenciális növekedésen ment keresztül. A katasztrófáknak a száma ötszörösére lett ahhoz képest, amennyi volt a 75-ös évben, 78 katasztróf volt következett be akkor, most pedig ott tartunk, hogy gyakorlatilag 400 katasztrófa következik be, természeti eredetű katasztrófa évente. Az utóbbi években, az utóbbi 20 évben ezek a katasztrófák több mint 90 ezer ember életét követelték, és ezáltal 29 millió embert érintettek, meg az egyéb hatások, tovább gyűrűző hatások alapján, a gazdasági kár pedig 211 milliárd eurónyit tett ki. Azaz olyan jelenségekkel szembesülünk, amelyeknek a léptéke igazán alátámasztja azt, hogy egy sokkal hat hatékonyabb erőfeszítést tegyünk a mi részünkről, igazi elkötelezettség és kötelezettségvállalás szülesség. Mindannyian emlékezünk azon képekre, amelyeket láthatunk Haitiból, a földrengés következtében. A pakisztáni képek is előttünk van, a Japánnak a tragédiája is, és a saját országainkban is számtalan eseménynek voltunk kitéve, akár árvizeknek, akár erdőtüzeknek, és nem megfeledkezve a hamu felhőről a vulkán kitörést követően Izlandban. Nos, mindezek az események indokolják azt, hogy az Európai Parlament dolgozzon ezen a témán, és nyomon kövessen és érvényesítessen, érvényesítessen kettő alapelvet. Az egyik alapelv a szolidaritásnak az alapelve, amelyet megerősített a Lisszaboni szerződés. A másik alapelve, amelyre hivatkozunk, a szubszidiaritásnak, az alulról való építkezésnek az alapelve, az Európai Unióban már nagyon sok megnyilvánulás történt, mégpedig ambíciózus módon és hatékonyan léptünk fel bőkezően, akkor, amikor ezen témákkal dolgoztunk, többek között akkor, amikor a bizottság foglalkozott ezen témákkal, biztos asszonynak a személyében, Csózivel Krisztalina személyében. Nos, tovább kell lépnünk ezzel együtt azért, hogy a kellő válaszokat tudjuk produkálni adhok és váratlan kialakult helyzetek kapcsán, és ennek keretében kellene, hogy eljussunk oda, hogy előzetesen felmérjük azt, hogy milyen kapacitások alakulhatnak ki, alakultak ki és alakuljanak ki a tagállamokban, azért, hogy hatékonyan tudjunk fellépni. Továbbá fontos az is, hogy kiemeljük, hogy ahhoz, hogy egy minőségi ugrást tudjunk elkönyvelni, nélkülözhetetlen az információk megosztása. Biztosítani kell a nyomonkövetést, a koordinálást, és el kell, hogy jussunk, hogy a szolgáltatásaink is felállnak. Ezt az alkalmat hagy, használjam ki arra, hogy jelezzem, hogy aggaszt minket a költségvetés alakulása. Mindenképpen az új technológiáknak a megjelenését a költségvetésben is ki kell, hogy fejezzük. Kitérnék még a kommunikációnak a kérdés körére, a városi övezetekben, környezetekben történő kommunikációra, ennek a fejlesztése nélkülözhetetlen, mint a japán példa is jól mutatta. Azt várjuk az Európai Bizottságtól, hogy mihez csak lehetséges, egy javaslatot tegyen a polgári védelemre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gardini asszony. Most eh, Georgieva asszony a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon hálás vagyok, hogy eh, sor kerül erre a vitára ma, és nagyon örülök és köszönöm, hogy Gardini asszony vezeti a vitát. Olyan világban élünk, ahol a katasztrófák száma növekszik. Itt van a klímaváltozás, az urbanizáció, a népesség növekedése, a terrorizmus. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyobb kockázatnak vagyunk kitéve. Az elmúlt évek során azt láttuk, hogy a parlament nagyon nagyra vágyó célokat fogalmazott meg, hogy segítsen az európai polgároknak és a világ polgárainak a katasztrófa sújtotta területeken. Gondolok például az európai erdőtűzzel kapcsolatos projektekre, gondolok például az árvízmodulra. Ezen kívül azt is megemlíthetem, hogy az Európai Unió nagyon sokat segített például a líbiai válság megoldásában is, amikor vízhiány jelentkezett. A bizottság vállalja felelősségét, nagyon komolyan vesszük feladatunkat, és benyújtottuk közleményünket, amely most jogalkotási szöveggé vált a parlament segítségével. Közleményünkben négy alapelvet hangoztattunk. Az első az, hogy a tagállamok szerepe alapvető a polgárok biztonsága érdekében. Éppen ezért egy alulról építkező megközelítést választottunk. Megkérjük a tagállamokat, hogy együtt lépjenek fel. Amikor egy tagállam vagy egy harmadik állam katasztrófa áldozatává válik. Másodszorban felismerjük, hogy jobban előre kell látnunk a kockázatokat. Döntő fontosságú az, hogy felkészültek legyünk, amikor valósággá válik egy katasztrófa. Így a bizottságban a tervezést is nagyon komolyan veszük. Harmad sorban nagyon lényeges az, hogy az adhok válaszadás elvétől áttérjünk egy előrejelző alapelvre. Negyed sorban pedig tudjuk, hogy milyen kőkemény anyagi feltételek között dolgozunk most. Éppen ezért együtt kell működnünk, hogy a tagállamaink, tagállamaink költségeit csökkentsük. Nagyon szerény emelkedést tervezünk be, 25-ről 26 millió euróra növet, növekszik a katasztrófavédelmi költségvetés. Ez a tagállamainknak azt is jelenti, hogy takarékosabbak lehetnek. Most egy nagyon kritikus pontot említenék meg. A polgáraink érdekében tevékenykedünk. 90%-uk pedig azt várja el tőlünk, hogy a katasztrófák esetében együtt működjünk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, biztos asszony. Tőkés úr szólt volna fel az AFET nevében, de nincs a teremben, tehát rögtön átérünk Strifler asszonyra a DEVE bizottság részét. Merci, euh, madame. Euh. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves képviselőtársaim a súlyos természeti katasztrófák egyre gyakrabban következnek be, és ennek nagyon komoly költségvetési következménye van. Az Európai Unió ezért meg kell, hogy erősítse reagáló képességét, és korlátozott kereteit, pénzügyi kereteit minél hatékonyabban kell, hogy felhasználja. Az Európai Bizottságnak ambiciózus jogszabályjavaslatokat kell tennie 2011 végéig a parlament kezdeményezésére, hogy igazi európai polgári védelmi egység álljon fel, és kötelezettséget kell vállalniuk a tagállamoknak is önkéntes alapon, a polgári védelemben előre meghatározott eszközöket lehessen így hadrendbe állítani jelentős természeti katasztrófa esetén. Nagyon örülök a bizottság legutóbbi közleményének, a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan 455 millió eurót szánnak a polgári védelemre, megelőzésre és reagálásra. Végül a bizottságnak aktívan fel kell lépni annak érdekében, hogy az erőforrások láthatóak legyenek, a terepen bevetve, és az Európai Unió szimbólumait erősítsék a nemzeti költségvetések karöltve. Köszönöm szépen! Stavrakakis úr következik egy percben. Azt kérem, kedves kollégák, hogy tényleg tartsák be a hozzászólási idejüket, hiszen szavazni is fogunk, és nincs sok mozgásterünk. Stavrakakis úr, tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Mindenek előtt szeretnék gratulálni a jelentéstevő nőnknek, egészen kiváló munkát végzett, és hagyj fejezem ki azt is, hogy mennyire elégedett vagyok azzal a hangsúlyjal, amely megfogalmazódott a megelőz, megelőzés kapcsán és a erdőtüzek, illetve különböző tüzeknek a kezelése kapcsán. A, a régió ö, a regionális szakbizottságunknak a véleménye valóban szépen beépült ebbe a munkanyagba. Itt persze lehet hivatkozni különböző jogalapokra, a 222-es Lisszaboni szerződési alapcikre, és azon cikkekre, amelyek elő irányozzák az európai tagállamoknak a közleműködését a különböző fellépésekben. Úgy vélem, hogy figyelembe kell venni mindazon tapasztalatokat, amelyek kialakultak a múlt során, ezeket be lehet építeni az interregionális együttműködésekbe többek között, és többek között az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak az igénybe vételek kapcsán kialakult tapasztalatok, de gondolhatunk itt az egyéb tapasztalatokra, a különböző sérülékeny erdő és egyéb szigetbeli évfejezőnek a hetes szikre is utalnék itt, nem biztos azt mondja, hogy megelőzzük a polgári védelmi kérdéseket. Köszönöm szépen, két percre Zéber úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak a munkáját. Nagyon jó jelentést kaptunk, a lényegről beszél, és minden benne van, amit a bizottság is javasolt nekünk. Szerintem nem lett volna jó, hogyha egy felfújt pöffet jelentést kaptunk volna a jelentés a lényegekre koncentrál. Minden tagállamot érhet katasztrófa, természeti, technikai jellegű, és a katasztrófák pedig általában emberi szenvedéssel és gazdasági veszteségekkel kötődnek össze. Megállapíthattuk, hogy az ilyen jellegű károk növekedtek az elmúlt időben. Ez pedig arra enged következtetni minket, hogy nekünk itt Európában erősebben kell reagálnunk. Éppen ezért a bizottságnak javaslatában ki kell térnie arra, és a biztos asszony jelezte is, hogy elsősorban a tagállamok legyenek felelősök, tehát egy lentről jövő kezdeményezés legyen. Azonban er- Európának összehangoló szerepet kell játszania. Biztos asszony, amiről ma beszélünk, az ön felelősségi területe. És az AFET mégis azt mondja, hogy itt a Európai Unió külügyi szolgálatának és vezetőjének is lépnie kellene. Most igazából nem tudjuk, hogy ki a felelős. Most ön a felelős, vagy a főképviselő asszony. Ezt mindenképpen tisztázni kell, hogy ne legyenek átfedések. Az is nagyon lényeges, hogy koncentráljuk a forrásokat, hogy előre elgondolkozzunk, hogy hogyan tudunk jobban felkészülni a katasztrófákra, hogyha bekövetkeznek, reagálhassunk. Az árvíz irányelvnek én voltam az előadója. És akkor is megtanultam, hogyha felkészülünk, emberéletet menthetünk meg, és gazdaságilag is jobban jövünk ki. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm szépen. Széber úr, most az S és D frakció nevében Leinen úr kap szót kettő percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, mi is üdvözöljük a közleményét hogy hogyan lehet az Európai Unióban javítani a katasztrófavédelmet. Az európai polgárok azt várják el tőlünk, hogy katasztrófák esetén gyorsan és hatékonyan lépjünk, de főleg az hogy segítsünk egymásnak. A múltban néha tehetetlenül googoltunk a televízió előtt, amikor láttuk a déleurópai európai erdőtüzeket. Mindenki megkérdezte, hogy miért nem segít Európa. A következő lépés az, hogy az európai szolidaritást átalakítsuk kapacitássá. Mindenük megvan, amire szükségünk van. Európában megvan minden lehetőség arra, hogy a katasztrófákat kezeljük. Szerintem most nagyon fontos lépés történt. A nemzeti kapacitásokat természetesen nem kell centralizált európai kapacitásokkal helyettesíteni. Azonban szinergiára van szükségünk, gyors fellépésre van szükségünk, közös gyors fellépésre. Én is egyetértek azzal, hogy inkább megelőző módon kell gondolkodnunk az információkkal megfelelő módon kell bánnunk. Ne várjunk, amíg tényleg megtörténik a katasztrófa. Sok mindent tehetünk lehetséges árvizeknél, lehetséges aszályok esetében, amikor számítani lehet a tűzzel is. Örülök, hogy most egy európai katasztrófa védelemről beszélünk, és arról is, hogy az Európai Unión kívül hogyan segíthetünk. Egy igazat adok Zéber úrnak, a felelősségeket kristály tisztán fel kell osztani. Tudnunk kell, hogy ki miért felelős. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy a hét minden napján 24 órában kell felkészülve lennünk, és főleg a reagálási központ mindig működjön. Köszönöm, Gardini asszony. Nagyon szépen köszönöm, Leinen úr. Most pedig az ALDE nevében képviselők képviselő kap szót. Biztos asszony, elnök asszony, hadd mondjam el, hogy rendkívül elégedettek vagyunk a jelentéssel, és köszöntet mondanék a jelentés tevőnek Gádini asszonynak, illetve az összes egyéb közreműködőnek. Kiváló együttműködés volt egy rendkívül fontos témakörben, amely tovább, hova tovább rendkívül aktuális is. Egy igazi észszerű megközelítéssel kezelték a témát, és figyelembe vették azt, hogy a szubszidaritás elveit hogyan lehet teljes körülön alkalmazni, csak úgy, mint a szolidaritási klauzulát, és nyilvánvaló, hogy ezeknek a megnyilvánulása nélkültethetetlen akkor, amikor katasztrófák alakulnak ki, és amikor a polgári védelemnek a bevetésére szükség van. Szükség van ugyanakkor a tervezésre és a megelőzésre, mégpedig az európai szinten, miközben betartjuk a szubszidiaritásnak az elvét tudván ugyanakkor azt is, hogy nincs feltétlen szükség arra, hogy létrehozunk egy olyan erőt, amely supranacionális, és amely csak költségnövelő hatású lenne, miközben a hatékonyság egy helyben topogna. Gondoljunk továbbá azon övezetekre, amelyek a legsérülékenyebbek az ilyen övezetek között vannak, többek között a szigeti térségek is. Erre is kitér a jelentés kellő mértékben, és jól mérlegeli a különböző egyensúlyokat a megelőzés és a katasztrofa elhárítás között. Nagyon fontosnak tartom akárcsak a többi kollega azt is, hogy a katasztrofa elhárítás, a válaszadás a regionális szinten is megtörténjen, többek között úgy, hogy az tüzek ellen kellően lépünk fel. Köszönöm szépen. Most pedig az ECR frakció részéről Csárnecki úr következik másfél percben ponieważ mamy... Köszönöm szépen. Hogyha ezzel a kérdéssel foglalkozunk, akkor azt látjuk, hogy 500 százalékkal növekedett a természeti katasztrófák aránya. Nem csak Pakisztánt érinti, nem csak Haitit érintik a katasztrófák, hanem Európát is, az európai polgárokat. Akik a katasztrófák áldozatává válnak, és anyagi kárt is szenvednek. Nagyon fontos kezdeményezésről van szó, hiszen legyünk őszinték. A tagállamok, a nemzetállamok nem mindig tudják kezelni ezt a problémát, és ezzel a saját országom, Lengyelország is küzdik. Például, hogyha a legutóbbi természeti katasztrófa áldozataira gondolok, akkor nagyon sokan voltak, akik mindent elvesztettek, nagyon sok vállalat is érintett volt a katasztrófában. Segítségről van szó. Az érintettek nem szimbólumokat várnak tőlünk, hanem segítséget. Ez pedig az Európai Unió és az Európai Uniós intézmények legjobb cégére lesz. Nagyon fontos az, hogy ne csak arról a segítségről beszéljünk, ami a katasztrófa után jut el az áldozatokhoz, hanem az előrejelzés. Tartottam az időmet, elnök asszony. Köszönöm szépen. Most uh, Tremopulos úr van a listámon, de nem látom a teremben. Tehát akkor áttérünk a GUE képviselőre, Debrun asszonyra. Szeretnék köszönetet mondani Elizabeth Gardininek a jelentésért. Köszönöm szépen, jó munkát végzett. Különös köszönet illeti őt az együttműködésért, és azért, hogy javaslatainkat, módosítóinkat bevette a szövegbe. A katasztrófák kezelése nagyon fontos része a fenntartható fejlődésnek, hogyha a fejlődést úgy tervezzük, hogy csökkenthető a katasztrófák bekövetkeztének esélye, akkor emberi életeket menthetünk meg, ugyanakkor szociális, gazdasági és környezeti rombolást is erőzhetünk meg ezáltal illetve a technológiai és környezeti katasztrófák súlyos hatásait védhetjük ki. A katasztrófa védelem a felkészültségnél, a megelőzésnél kezdődik. Ezért kérem a bizottságot, hogy többet foglalkozzon ezzel a területtel, és a katasztrófa reagálás hatékonyságát a szolidaritás szellemében javítsa a világosság, a koherencia pillérein kell, hogy nyugodjon az erőteljes európai katasztrófa reagáló rendszer. A koordináció kulcsfontosságú, hiszen csak így lehet hatékony humanitárius segítséget nyújtani. Fontos humanitárius elveket kell betartani, semlegesség, pártatlanság, függetlenség ezek az elvek. Nagyon fontos, hogy gondoskodjunk róla, hogy a nemzetközi humanitárius jogot mindig betartsák a kereskedelmi, politikai és stratégiai megfontolásoknak nem vethetjük alá a humanitárius segítségnyújtást a politikai megfontolásoktól mentesen kell a humanitárius segítséget nyújtani a nemzetközi humanitárius elvek mentén. Köszönöm szépen a figyelmet. Elnök asszony, köszönöm szépen Döbrön asszony. Most pedig Rossi úr következik az EFD frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Gardini asszonynak, aki remek munkát végzett. Mindjárt tudjuk, hogy természetes és emberi eredetű katasztrófa esetén is a legfontosabb a preven- prevenció, de nem mindig sikerül megelőzni a katasztrófákat, ilyenkor a lehető legjobban, a lehető gyorsabban be kell avatkozni. A Lisszaboni szerződés lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy polgári védelmi területen is fellépjen így katasztrofák esetén a sürgősségi központok felállíthatók, és azok a nap 24 órájában működhetnek. Fontos, hogy az átfedéseket megelőzzük, a politikai rivalizálást kiküszöböljük, az európai szolidaritás keretében lépjünk fel, és fontos, hogy minden tagállam részt vehessen tervnek a kivitelezésében. Amikor a szükségletek ismertek, nem szabad, hogy akadályokat gördítsenek a reagálás elé. Hogyha sikerül a is leszorítani, az még jobb. Köszönöm szépen, mondja az elnökasszony. Most pedig Obermeier úr következik a függetlenek részéről másfél perc. Köszönöm szépen, elnökasszony. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unióban jobban figyeljünk a katasztrófákra, azonban tanulnunk is kell. És le kell mondanunk az atomenergiáról, le kell mondanunk a mélytengeri olajfúrásokról, hiszen ezek potenciális veszélyforrások. Gondoljunk, amikor Magyarországon a vörös szab katasztrófa bekövetkezett, ott is emberi mulasztás volt az oka. Nagyon fontos az, hogy közösen lépjünk fel a katasztrófák ellen. Azonban a, az érintetteknek segítséget kell nyújtani, hogy megelőzzék a katasztrófákat. A megelőzés olyan országokban, mint Ausztria, Németország vagy Dél-Tirol olyan jellegű, hogy önkéntes alapokra épül. Ez pedig az Európai Unióban is példa lehet. Azért mondanám, mert például ott van az önkéntes tűzoltóság. Köszönöm szépen. Most Tremopulos úr megjött, késett, de másfél percre azért megadjuk neki a szót, hogy 90 másodpercig a zöldek nevében felszólaljon. Köszönöm szépen, kedves kollégák, szeretném megköszönni az előadónak és a kollégáknak a munkát, akik eh, részt vettek a fontos jelentés elkészítésében. Hangsúlyozzák a jelentésben, hogy eh, a kapacitásunkat természetesen az idők szellemében kell fejlesztenünk, és Európában nagyobb szolidaritásra van szükségünk a katasztrófák esetében. Az ember által okozott és a természeti katasztrófák mértéke növekedett, és a korábbiaknál ha mondhatjuk úgy, hatékonyabbak is, hiszen több kárt okoznak. Éppen ezért a megelőzést szeretném tehát a megelőzést kell hangsúlyoznunk. Kevés az időm, éppen ezért azt mondom, hogy a lehető legfontosabb a megelőzés. A megelőzésre kell koncentrálnunk. Sokkal lényegesebb ez, és sokkal hasznosabb, mint arra koncentrálni, hogy mit csináljunk, ha már itt a katasztrófa megvannak a lehetőségeink, hogy előrejelezzük ezeket a katasztrófákat, hiszen eh, itt van a klímaváltozás, és sokkal hatékonyabban kell élnünk a lehetőségünkre álló eszközökkel, hogy megmentsük az emberi életeket. Tehát a gazdasági válság idején is nagyon lényeges a Környezetvédelmi Bizottságban ezt is hangsúlyoztuk, azonban azt is hangsúlyoztuk, hogy eh, a különleges viszonyokban eh, is fel kell készülnünk. Tehát most nézzük például a veszélyes anyagok szállítását, nézzük például az olajfúrásokat. Előre lehet tudni, hogy itt a katasztrófák be vannak tervezve. Viszont az ilyen Fukushima jellegű dolgokat nem tudjuk előrejelezni. Köszönöm szépen. Most akkor visszatérünk a felszólalók listájára. A következő felszólaló pedig Schnellhardt úr kettő percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondoltam, hogy kitöröltek a listáról, de nagyszerű, hogy még, még mindig rajta vagyok. Először is szeretném Gardini asszonynak megköszönni ezt a kiváló jelentést, hiszen rövid és lényegre törő. Ha elolvassuk a jelentést, akkor 16 utalást találunk a jog alapokra, hogy az eddigi gyakorlatunk min alapul. Tehát, hogyha megvan a jogalapunk, akkor kiindulhatnánk abból, hogy ez elégséges. Azonban, ha megnézzük konkrétan a katasztrófa védelmet, akkor megállapíthatjuk, hogy gyakran jól reagáltunk. Azonban sokkal több a katasztrófa. A környezet tekintetében terrortámadások vannak, amelyek gyors beavatkozást igényelnek. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata nagyon aktuális. Azonban egy dolgot nem szabad elfelejtenünk, már gyakran hallottuk, hogy a tagállamoknak kell a központban állni. De hogyha létre akarunk hozni egy katasztrófavédelmi egységet, akkor ez csak is a tagállamok szubstanciából állhat össze. Azonban az összehangolás nagyon fontos pont. Tudni kell, hogy hol vannak az egységek, mire képesek, és ennek ismeretében koordinálhatjuk fellépésüket. A bizottság nagyon jó helyen keresi a megoldást. Igen, az anyagi eszközöket is megemelték. Azonban nagyon fontos a hatékonyság, amely a legfontosabb itt. És éppen ezért a hatékonyság emelésével le lehet mondani a további forrásokról. Természetesen a katasztrófa alapot növelni lehet, azonban nem feltétlenül támogatom. Nagyon sok lehetőségünk van a katasztrófák megelőzésére. Megvan a katasztrófa alapunk, arra szól, hogy az előre nem látható katasztrófák hatásait csökkentsünk, és ez maradjon is így. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. A következő pedig Estrella asszony két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Újra és újra e, a katasztrófákról folytatunk vitát ebben a házban, és e, jogos is ez. Egyre gyakrabban fordulnak elő, és egyre rombolóbb hatásúak ugyanis a katasztrófák. Üdvözlöm ezért Georgieva asszony kezdeményezését, igen, csak e, releváns kezdeményezéshez, és gratulálok Gárdini asszonynak, a jelentés készítőjének is. Frakcióm úgy véli, hogy a az éghajlatváltozás hatásainak elemzése nagyon fontos a katasztrófák számának, súlyosságának értékelése szempontjából. A Lisszaboni szerződés nagyon fontos új rendelkezésekkel lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy együtt lépjen fel e, egységesen a katasztrófák ellen, jobb, hatékonyabb, koordináltabb módon Igazi európai választ adhatunk így a vészhelyzetekre. Üdvözlöm azt az elképzelést is, hogy európai katasztrófa reagálási központ jöjjön létre. Egy operatív vészhelyzetkezelő központ is létrejönne, amely a nap 24 órájában lenne képes működni és a tagállamokban fókuszpontok működnének állandó jelleggel. Nagyon örülök annak is, amit a jelentés készítője javasolt, például a kísérleti projektek terén, ilyen pilot projektek keretében erdőtűz oltásra használható repülőgép flották rendelkezésre állítása valósulna meg. A Lisszaboni szerződés szolidaritási záradékot is bevezetett, és a szolidaritás nagyon fontos a katasztrófák kezelésében szeretnénk, hogyha ez még nagyobb hangsúlyt kapna, ezért módosítókat is benyújtottunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Estrella asszony. Következő hozzászóló Panajotopoulos úr nincs a teremben, úgyhogy Vlasák úr következik másfél percben, de csak másfél percben. Tisztelt elnökasszony, biztos asszony, kedves kollégák! Tudjuk, hogy amikor jól kezelnek egy katasztrófát és megfelelő kapacitás van a reagálásra, akkor nagyon nagy kárt lehet megelőzni. Nyilván a prevenció, a megelőzés a legjobb eszköz. Sajnos, amikor olyan emberi eredetű katasztrófák következnek be, mint Fukushima vagy a mexikói öbölbeli olaj szivárgás, akkor már csak reagálni tudunk. Nagyon fontos lenne a zöldebb gazdaság kialakítása Európában. Biztos, hogy ezáltal az emberi eredetű és a természeti katasztrófák száma is csökkenne Végül szeretnék gratulálni egy nagyon fontos témában készített jelentéshez az előadónak. Valóban nehéz közös iránymutatást találni. E jelenségek ugyanis természetükben nagyon különböznek egymástól. Köszönöm szépen a figyelmüket. Most Bloom úr kap szót egy perc. Well, I rise, uh... Igen, olyan országot képviselek, amely az egyetlen skótból olyan miniszterelnököt választott, amely nem is törődik azzal, hogy mennyi pénzt költ el. Azonban előre tekintek a brit humorérzékemmel, amit senki nem vehet el tőlem itt. Foglalkozunk energiával, halászattal, mezőgazdasággal. Mindennel foglalkozunk, és az egész egy totális katasztrófa. Tehát igazából ez az Európai Unió egy katasztrófa önmaga. És saját magunk okozzuk ezt a katasztrófát. Nem is tudom előrejelezni, hogy hogyan fejlődik tovább ez a katasztrófa a jövőben. De igazából azt látjuk, hogy ebből micsoda maslékot tudnak kihozni. Köszönöm szépen. Bloom úr, Grosztet asszony kettő perc. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony, Gárdini kolléganőnk kiválóan elmondotta felvezetésében, hogy egy olyan témáról van szó, amely a szolidaritást és a szobzidaritást igényli. Én ehhez még hozzátenném a hatékonyságnak a kritériumát is. Egyre több katasztrófa következik be az Európai Unió területén, éppen ezért nélkülözhetetlen, hogy közös erőfeszítéseket tegyünk. És végül is már született korábban egy jelentés, 2006-ban a Michel Barnier jelentés kiváló jelentés volt, mint mondottam, és ebben a jelentésben az szerepel, hogy egy sor eszköz létezik már eleve az Európai Unióban, most pedig arra lenne már szükség, hogy ezeket közössé tegyük, közösen használjuk fel, és a polgári, illetve az állampolgári fellépéssel még hatékonyabban tudjuk ezeket felhasználni. Léteznek különböző programok, a Galileo, a GMS program többek között, a telekommunikáció, a távközlési programaink. Nos, mind ezek lehetővé teszik most már azt, hogy gyors információkhoz jussunk, azért a lehető leggyorsabban gyerüljünk hozzá a katasztrofa elhárításhoz. Ami a távközlés és a köz és a kommunikációt illeti, a 112-es segélyhívó szám is rendelkezésre áll. Ez lehetővé teszi, hogy több ezer európai embernek az életét védjük meg. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy az ilyen jellegű eszközöket megismerhessék az európai polgárok. csak Gardini asszony, egyetértek abban, hogy radikálisan meg kell változtatnunk a dolgokat, de nem szabad, hogy felborítsuk a már létező eszközeinket, miközben betartjuk a szubditírásnak az alapelvét. Azt hiszem, hogy erre van szükség. Azt kérjük továbbá az Európai Bizottságtól, hogy biztosítsa a kellő koordinációját ezen eszközöknek. Biztos asszony jelezte, jelezte ön, hogy az Európai Parlamenttől támogatásra számít, nos, számíthat erre, megerősítem. Elnök, köszönöm szépen Grosszett asszonynak. Most pedig megedom a szót Arsenis úrnak másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, mindenek előtt szeretnék gratulálni azon kollégáknak, akik rendkívül intenzív módon dolgoztak azon, hogy elkészülhessen ez a jelentés. Olyan jelentésről van szó, és ez már megfogalmazódott, amely egy széles konszenzusnak az eredménye, és hát gratulálok Gardini asszonynak, Szárbakakis is. Hadd jelezem azt is, hogy rövid időn belül ez a második jelentés, amelyről szavazunk a témában. Ugye született egy jelentés ugyanis az erdővédelemről, és hát megfogalmazódott benne azt, hogy hogyan lehet az európai erdőket védeni Európában, tehát amely nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy biztosítjuk az éghajlat elleni fel, változás elleni fellépést, és ezen kívül kerül, hogy felkészítsük a társadalmainkat a katasztrófa elhárításra és megelőzésre. Ott vannak ezen kívül a különböző áradások, árvizek, erdőtízak, tehát rendkívül sok természeti katasztrófával szembesül Európa, és ezek a katasztrófák határon átnyúlóak, ezért nélkülözhetetlen, hogy intézkedéseket hozzunk, kellően lépjünk fel. A bizottsághoz fordulok, hogyan fogunk tudni majd előrelépni, hogyan juthatunk majd oda, hogy igazi jogalkotási eszközök álljanak a rendelkezésünkre, többek között az éghajlatváltozás elleni fellépésben, és ezáltal megelőzzük az erdőtüzeket. Ez nélkülözhetetlen szempont az ellenzéseinkben, és hát ott vannak az erőforrás kérdések is. Ezeknek a kellő felhasználása is nélkülözhetetlen akkor, amikor kárelhárítás foglalkozunk, miközben biztosítanunk kell a kellően rugalmas fellépést, és az önkormányzatoknak és az Európai Uniónak a fellépését is biztosítani kell. Elnök, köszönöm szépen, betartottam az az idejét Görensz úrnak adom meg a szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Nincs természetesen lehetőség arra, hogy 100 millió méter még módon lépjünk fel a katasztrofák elhárítása területén. Nélkülözhetetlen az, hogy közössé tegyük, együttműködévé tegyük a fellépésünket és a megelőzés tekintetében különösképpen. A fenntartató fejlődés is ezt igényli, és ezt igényli a foglalkoztatás politika területén is történő különböző beavatkozásunk, fellépésünk. Tehát a hatékonyságra kell törekednünk egyrészt, másrészt a közpénzeknek az észszerű és felelősség teljes felhasználására kell mindenképpen koncentrálnunk. Biztos azon, az integrációja ezen elveknek nélkülözhetetlen az uniós politikákban. És kérdezem öntől, biztos asszony, hogy be tudná -e számolni nekünk, hogy milyen fajta nehézségekkel szembesül még mindez idáig a tagállamok részéről. Ezen elveknek az érvényesülése keretében hogyan lehet ezeket érvényesíteni azon céloknak a megfogalmazására és megvalósítására, amelyek a Lisszaboni szerződésben szerepelnek. Köszönöm szépen. Gutierrez asszony, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gardini asszony jelentése véleményem szerint jó jelentés, nagyon nagy erőfeszítést tükröz. Én azonban szeretném, hogyha a megelőzésen kívül beszélnénk a katasztrófákra adott válaszról és a következő időszakról is, ugyanis eh, a nagy probléma Haitin és Ákila esetében is az volt, hogy hogyan lehet visszatérni a normális kerékvágásba, hogyan lehet újjáépíteni városokat, amelyek több száz éve tetével egyszer csak romba dőltek, nem lehet ugyanoda építeni, ahol földrengés volt. A lehető legjobb területeket kell megtalálni, és hol van az az európai egység, amely az ilyen tudást, ismereteket összesíti. Tudjuk, hogy zöldebben, energiahatékonyabban kell ö, építeni. Hallottunk a Smart City-ről, az intelligens városokról, okos városokról. Nagyon fontos lenne, hogy az újjáépítésben is koordináljon az Európai Bizottság. Nagyon fontos tehát a megelőzés, de azt is meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet jobban kezelni például a folyókat. Spanyolországban is van probléma az áradás katasztrófásokkal Nagyon fontos lenne a katasztrófák utáni időszak. Köszönöm szépen, Gutierrez asszony. Hibner asszony másfél perc. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Gardini asszonynak a jelentést, frakció nevében is. Kiváló jelentésről van szó, minden prioritást megemlít benne. Európának azon készsége, hogy a katasztrófák hatását csökkentse, mindenképpen eh, találkozik az állampolgárok elvárásaival. Azonban a világpolitikai színpadon is eh, lényeges szerepet játszhatunk, hiszen eh, az egész világban történhetnek katasztrófák. Az a javaslat, hogy legyenek európai egységek, az nagyon fontos. Azonban szerintem a tagállamoknak itt meg kell őrizniük autonómiájukat, hogy hogyan rendelkezzenek forrásaival. Legyen meg az a joguk, hogy ezeket a forrásokat önkéntesen felajánlani más katasztrófa által sújtott országoknak is. Megvan az a lehetőség, hogy létrehozzunk egy válságközpontot, amely éjjel-nappal várná a jelentkezéseket. Ez is lényeges elem lenne, amely összekötni a már létező elemeket. Ezen kívül különféle forgatókönyveket is kidolgozhatnánk várható katasztrófák tekintetében. Ez nem csak az Európai Unióra vonatkozik, hanem a harmadik országokra is. A válságközpont nagyon jó lenne. Köszönöm szépen. Most Döveirák asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elmúlt években már többen említették az Európai Uniót, minden korábbinál súlyosabb katasztrófák sújtották sokat beszéltünk erről. Most az Áldezef robbanást említeném meg. Toulouse-ban következett ez be egy héttel ezelőtt. Gardini asszony jelentése több olyan javaslatot tartalmaz, amelyek kiváló alkalmat nyújtanak a szolidaritás erősítésére nemzeteink között, és az erőfeszítéseket megpróbáljuk már évtizedek óta összehangolni az Európai Unióban nem kell megvárni a következő katasztrófát, hogy levonjuk a tanulságokat. Az anyagi, emberi és pénzügyi eszközeinket be kell tenni a közösbe, és együtt kell fellépni, nem kell megvárni a következő katasztrófát. A biztos asszony is azt mondta, hogy elébe kell menni a kockázatoknak, veszélyeknek. Nagyon sajnálatos ebből a szempontból, hogy a GMES műholdas megfigyelő rendszerből a bizottság ki akar vonulni most, pedig ez egy lényegi eleme a katasztrófa koordinációnak, reagálásnak, én a felhívást intézek a bizottsághoz, hogy vizsgálja felül álláspontját, és támogassa ezt az úttörő kezdeményezést. Gratulálok Gardini asszonynak a remek, kiváló jelentéshez. Így megnyílhat az út a polgárok érdekében tanúsított európai szolidaritás előtt. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, most következnek a spontán hozzászólások. Számos kollega jelentkezett, hogy szeretne hozzászólni, mindenki nem fogja tudni megkapni a szót. Három EPP és egy baloldali és három szocialista képviselő fog tudni hozzászólni, és kérem, hogy ne haladják meg az egy percet, annak érdekében, hogy mindenki hozzá tudjon szólni. Súrjan úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony egy percben mit is mondhatok el? Köszönetet Kádini asszonynak a jelentéséért. Ez a jelentés a felvett intézményekkel, illetve a civil szervezetekkel történt kapcsolatokba kialakult jelentés gyakorlatilag ezeket a megfogalmazott szempontokat, amelyeket ők is hangoztattak, figyelembe vették. Mindenképpen arra kell ugyanakkor törekedni, hogy az átfedések, a megduplázódások ne alakuljanak ki, és jelzem azt is, hogy az Európa iránti igény erőteljesen megfogalmazódik, de mindezt koordináltan módon kell érvényesíteni. A polgári védelem az önkéntes fellépésekből adódik, abból alakul ki, és a Lisszaboni szerződésnek a szellemében, az önkéntesség évének a keretében ezt messze menően támogatni kell. Biztos azt hogy köszönöm szépen, hogy ezt a pont szempontot külön kiemelte elnök. Köszönöm szépen, Szkúria úr. Most pedig Dolcsele asszonynak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió szolidaritási alapja általában jól működik. Azonban Amióta bevezettük, látjuk, hogy hiányosságai is vannak. Ez összefügg azzal, hogy nem tudunk gyorsan reagálni, amikor fel kellene használni az alapot. Nincsenek meg a pontos kritériumok, hogy hogyan használjuk az alapot, és a természeti katasztrófák definíciója sem könnyű. Az Európai Uniónak meg kell finanszírozni a katasztrófa által sújtott területek problémájának megoldását. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a segítségnyújtás lehetősége azon kell, hogy alapuljon, hogy előre jelezzük, hogy egy országban milyen katasztrófák léphetnek fel. Köszönöm szépen, Dancsilla úr, most Ferreira úr kap szót per egy percre. Köszönöm szépen. Egy évvel ezelőtt többséggel megszavaztunk egy jelentést, az saját jelentésemet, amely a katasztrófák előrejelzésével foglalkozott. Most ismét a megelőzésről van szó, hiszen a katasztrófákat megelőzni sokkal üdvösebb, mint megvárni, amíg bekövetkeznek. Így a általuk okozott kárt is csökkenthetjük. Természetesen ehhez azonban anyagi forrásokra is szükség van. Említhetnénk az erdőtüzeket, az árvizeket, a mezőgazdaság területén bekövetkezett katasztrófákat, és tudnunk kell, hogy körülbelül hány áldozata lehet egy katasztrófának. Meg kell állapítanunk, hogy az egész kérdés még nyitott. Szükségünk van arra, hogy erősebben együttműködjünk ezen a területen. Köszönöm szépen, és ne haladják meg az idejüket. Paska úr. Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, v mojej krajine máme príslovie, ktoré hovorí... Köszönöm szépen. Elnökasszony, asszony, biztos asszony, van egy közmondásunk, ami azt jelenti, hogy a katasztrófa az emberek között van, és nem a hegyek között. Nagyon fontos az, hogy megszervezzük a segítséget, amennyiben katasztrófa ér egy országot. Ezért nagyon lényeges, hogy üdvözöljük a bizottság kezdeményezését, hogy hozzunk létre egy önálló reagálási központot, amely a nap minden órájában nyitott és koordinálja az Európai Unió által nyújtott segítséget. Fontos, hogy legyen egy központ, ahol az emberi és a humanitárius és az anyagi segítséget koordinálhatjuk. Úgy vélem, hogy ha készek vagyunk segíteni, akkor nagyon jó dolgokat tehetünk. Matula úr, egy percben. Uniunea Europeană și cetățenii ei se Az és polgárai riasztó számú katasztrófával kellett, hogy szembenézzenek az elmúlt években ezek a súlyos katasztrófák a világ minden országát sújtják, ezért olyan testületet kell felállítani, amely gyorsan tud reagálni. A katasztrófához vezető eseményeket nem lehet elkerülni, de kezelni lehet a kockázatokat, a veszélyeket, a természeti kockázatokat különböző prevenciós intézkedésekkel lehet kiküszöbölni, illetve a súlyukat csökkenteni. 2008-2010 között 2 milliárd eurót fordítottunk a szolidaritási alap céljaira

biztos asszony, tisztelt eh, elnök asszony. A természeti katasztrófák egyre gyakrabban következnek be, ezért nagyon fontos, hogy koordinált eh, reagálásunk legyen, és eh, az összes szerepvállaló maximális kötelezettséget vállaljon. Minden eszközt közösen kell tudnunk használni annak érdekében, hogy a fizikai és emberi károkozást a minimális szintre csökkentsük, a helyhatóságoknak együtt kell működniük, a prevencióban és a reagálásban is. Rugalmasabbá kell tenni a segélyalapokat, mert a természeti katasztrófát megsínlő embereknek gyakran több hónapot, vagy akár több évet is várniuk kell, mire megkapják a megfelelő pénzeszközöket. Köszönöm szépen az előadónak ezt a kiváló jelentést, és minden elv remélem, hogy meg is valósul majd a koordináció javítása érdekében. The multiplication of the natural a természeti és emberi katasztrófák növekedése tény. Egyre kevesebb forrás jut a hatások csökkentésére. Pillanatnyilag adhok válaszokat adtunk a problémákra, amelyek nagyon bürokratikusak voltak. Az egész rendszert fel kell újítani. A jelentés pedig ehhez tartalmazza a megfelelő orientációt. Mindenképpen növelnünk kell a hatékonyságot ebben a tekintetben a hangsúlyt az előrejelzésre kell fektetnünk. Így a nemzeti ismereteket európai szinten kell koordinálni. Az eljárásainkat rugalmasabbá kell tennünk. A legfontosabb a szubszidiaritás elve lenne. Ez az anyagi és az emberi segítségre is egyaránt vonatkozik. A polgári védelem lényege az, hogy polgári legyen, bár a katonaságot is használjuk ilyenkor. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Kosta uh, úr kap, asszony kap szót egy percre. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Szeretném én is megköszönni Gardini asszonynak a jelentést, és szeretném a bizottságnak is megköszönni az új kezdeményezést. A válságokról szólunk, a katasztrófákról beszélünk ma, és nagyon fontos az, hogy az egyes tagállamok kompetenciáit és intézkedéseit összevonjuk a katasztrófák ellenére. Igazából megvan a 112-es közös európai segélyhívó szám. Ezzel a számmal pedig a bizottság is segíthetne. Nagyon fontos az, hogy a polgárok tudják, hogy hova telefonáljanak az Európai Unióban, hogyha valamilyen probléma történik. Figyelembe vesszük azt is, hogy nagyon fontos az előrejelzés, és az, egye, az előrejelzés finanszírozása, amely tagállami szinten zajlik. Meg kell néznünk, hogy milyen szociális változások zajlanak Európában. Öregszik a társadalom, megváltozik a társadalom szerkezete, és ezeket is figyelembe kell vennünk, amennyiben az összehangolásra gondolunk. Köszönöm szépen. Georgieva biztos asszony. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm a kiváló észrevételeket, javaslatokat a jogalkotási javaslathoz. Um, csoportokba rendezve fogok válaszolni, először is azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet igazi európai képességet felállítani. Stifler asszony vetette fel ezt a kérdést először, Grosztet asszony és rákérdezett, hogy mi a, hogyan kapcsolódik ez a Barnier jelentéshez. Amit mi javasolunk az az, hogy a tagállami képességeket integráljuk, és a bárnyi jelentés inkább a szavak, mint sem az érdemi szinten mutattak ebben az irányban 12 javaslattal. Most az az elképzelés, hogy a tagállami képességeket összevonjuk korábban még inkább felülről lefelé irányuló kezdeményezésről volt szó, most viszont alulról felfelé építkeznénk. És nagy önbizalommal tölt el, hogy a tagállamok támogatják ezt a kezdeményezést, különösen azok a tagállamok, ahol nem szövetségi vagy központi, hanem regionális helyhatósági szinten működik a delegálás. Integrált képesség jön létre, egyfajta tagállamok egységeiből felállt haderő jelentős előrelépés történt már is a tagállami képességek integrálásában. Amikor átvettem a hivatalomat, 40 modult találtunk sőt, még 40, 40 sem ért el az európai szinten regisztrált modulok száma, most már 120-nál járunk koordinációs csapatokkal, tímekkel, stábokkal. Fontos, hogy a szükségletekre megfelelően tudjunk így reagálni. Csak tájékoztatásul mondom el, hogy 2010-ben egyedül 28-szor mozgósítottuk a polgári védelmi mechanizmust, korábbi években két-háromszor csak, az idén 11-szer, és valószínű, hogy még többször is mozgósítanunk kell az idén. Egy másik kérdést is felvetett számos képviselő, képviselő mondja, Aszenész úr, Czarnecki úr, elnézést, hogyha rosszul ejtem a nevét, De Bruyne asszony és mások is, foglalkoztak a megelőzés fontosságával, a felkészültség a megelőzés fontosságával tudjuk, hogy egy euró, amit a prevencióra fordítunk, 4 27 eurós megtakarítást eredményez az Európai Unióban és a világban másút is. Fel kell ismerjük, hogy milyen kritikus fontossága van a megelőzésnek. Éppen most jártam Washingtonban, ahol az Európai Bizottság a Világbankkal és a Japán kormányjal azt a kezdeményezést tettük, hogy a katasztrófa megelőzés legyen a legfontosabb prioritások között, és struktúrált intézkedéseket tegyünk lehetővé, adjunk lendületet ennek a munkának további jogalkotási javaslatokat fogunk készíteni ennek alapján az operatív működésre vonatkozóan, és természetesen az erdőtüzek nagyon fontos kép, részét képezik a megelőzésnek. Fontos, hogy felkészüljünk az erdőtüzek kezelésére, hiszen eh, az ökoszisztémák eh, sérülnek eh, vidéken is, városon is, az erdőtüzek miatt. Arsenis úrnak is mondom ezt válaszol. De a felkészültség azt is jelenti, hogy közös képzést szervezünk az Európai Bizottság saját szerepével is sokat foglalkozott, éppen múlt pénteken a Carpatex képzési, felkészülési gyakorlaton voltam Lengyelországban. Nagyon fontos számunkra, hogy a polgárvédelmek együttműködjenek, hiszen emberi életeket lehet így megmenteni, és a bizottság eltökélt, hogy többet tesz ezen a területen. Leinen és Zéber urak is rákérdeztek, hogy hogyan működünk együtt a főképviselő asszonynal. Nagyon pozitív eh, választ adhatok erre. A válság eh, kezelés és a mozgósítás eh, aktiválás területén sokkal világosabb kép kezd kialakulni mindenkinek a saját szerepéről. Európában egyébként a főképviselő asszonynak nincsen hatásköre, és a mozgósított fellépés, vagy megvalósított fellépés kétharmada Európát érintett az elmúlt időszakban. Európán kívül első reagálóként, vagy első külső reagálóként humanitárius segítséget nyújtunk, a főképviselő pedig politikai és védelmi koordinációt végez, természetesen bonyolult válsághelyzetekben az övé a vezető szerep, mi pedig a képességeket hangoljuk össze, ez a legjobb egyébként a tagállamok számára, hiszen a polgári védelmet mi koordináljuk, illetve a tagállamokban megvannak a nemzeti koordinációs központok, amikor válság olyan, akkor először a külpolitikai védelmi koordinálás valósul meg. Láthatták, hogy Obama elnök az Egyesült Államok polgári védelmi központjából irányította a PMA-ból az okozta károk kezelését, de egy másik központban nyilatkozott, amikor az al kapcsolatos akciókra került sor. Tehát különböző egységek különböző esetekben lépnek fel. A tagállamok tevékenysége milyen legyen. Nos, az a lényeg, hogy megfelelő vegyük figyelembe azt, hogy a tagállamok miként szervezték meg a saját jogrendjükben a saját polgári védelmüket, és amikor az Európai Uniónak nincs hatáskörre természeti katasztrófa esetén, vagyis egy tagállam egyedül is boldogul, akkor természetesen nem fogunk beavatkozni jelenlegi költségvetési pénzügyi helyzetben a tagállamok odafigyelnek arra is, hogy legyünk költséghatékonyak, és ígéretet teszek rá, hogy nagyon óvatos leszek minden eurót, ami az adófizetőktől érkezik, a lehető leghatékonyabb módon fogunk elkölteni és akkor kell, köz, akkor kell fellépnünk tagállami szinten, amikor annak van értelme. A nagyon fontos, releváns kérdés az is, hogy a katasztrofák után hogyan valósul meg a rehabilitáció, rekultiváció, és fontos, hogy az Európai Unió segítsen ilyenkor is a katasztrófa sújtotta tagállamoknak, országoknak. A katasztrófa utáni kockázatfelmérésben segítséget kell nyújtanunk, és biztos vagyok benne, hogy a nemzetközileg koordinált erőfeszítések között az Európai Unió fellépése a fejlődő országokban ebből a szempontból is nagyon jelentős, de nyilván itt még többet lehet majd tenni p biztos segítségével, aki a segélyezési együttműködésért felelős. Debron asszonynak válaszul mondom, hogy a semlegesség, pártatlanság, függetlenség elvét mindig tiszteletben kell tartanunk, a polgári védelmi fellépésnél is fejlődő országokban, különösen akkor, amikor nem csak katasztrófa, hanem fegyveres konfliktus is sújt egy térséget, ezeket az elveket mindig tiszteletben kell tartanunk, és nagyon hálás vagyok azért Ashton asszonynak, hogy ő mindig tiszteletben tartja a humanitárius fellépésre vonatkozóan is a pártatlanságot. Dankila képviselő, Dancilla képviselő, elnézést, rosszul ejtettem a nevét, a szolidaritási alapról beszélt, Hán biztossal együtt kívánunk javaslatot tenni a szolidaritási alap újra definiálására, oly módon, hogy amikor egy országot katasztrófa ér, jobban fel tudjuk azt használni. Tavaly nagyon kellemetlen helyzetben voltam, az áradások egyformán érintették Moldáviát és Romániát. Moldáviában egyik napról a másikra tudtunk humanitárius segítséget nyújtani, de Romániában nem tették ezt lehetővé a szabályok mindenképpen gondoskodni fogok arról, hogy a segítség akkor érkezzen, amikor az embereknek szükségük van eh, rá. A GMS-sel kapcsolatban ez egy eh, kísérleti projekt, ami a bizottság munkacsoportjának prioritás listáján szerepel. A kísérleti projekt eh, valójában lezárult már, de a bizottság szeretne pénzügyi támogatást nyújtani a GMS-nek a következő pénzügyi időszakban, és hát számítunk a parlamentre abból a szempontból, hogy támogatják majd a javaslatunkat. Végül, de nem utolsó sorban, a az erdőtűz védelmi tartalék is pilotprojekt, ez nem hosszabbítható meg említettem, hogy a tagállamok közül egyesek nem támogatják a folytatását. Mindenképpen kérjük majd a parlament támogatását. Láthattuk, hogy az elmúlt években milyen jól működött, de a tagállamokat meg kellene győzni arról, hogy az ilyenfajta finanszírozási mechanizmus tovább folytatandó a jogalkotási javaslatok után, és elnézést, hogy ilyen sokat beszéltem, nagyon sok jó kérdést kaptam, és nem akartam őket megkerülni. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig az előadónk Gardini asszony kap szót egy percre. Most egy percet kap, eleget kapott az elején. Köszönöm szépen. Igen, már láttam, hogy most kell megfizetnem azt az időt, amit az elején elloptam. Úgy gondolom, hogy itt a plénumon megvan az a lehetőség, hogy nagyra vágyók legyünk a katasztrófavédelem tekintetében. Így több Európát adhatunk a polgárainknak. Egy olyan Európát, amelyet a polgárok néha nagyon távolinak éreznek. Tehát elsősorban több Európát szeretnénk adnunk a polgárainknak. Nem akarom megismételni, amit mondottak előttem. Nagyon sokan szóltak a 112-es telefonszámról, vagy a 222-es cikkről amit az állampolgároknak, az európai polgároknak és a harmadik államok polgárainak el kell magyaráznunk. Hiszen eh, minden egyes tagállam védi tagjait. Ilyen Európára van szükségünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kolléganő, a vitát lezárjuk. Ma 12 óra 30-kor szavazunk. A napirend értelmében most Kaspari úr jelentésére térünk át. Címa